A Bangladessel kapcsolatos téma a következő, és Langen úrnak adom meg a szót, ő a szóbeli kérdés szerzője. Köszönöm szépen, kedves kollégánk! Mindannyian le vagyunk sújtva, amiatt, hogy mi történt a Rana Plázában, Bangladesben, illetve sok más baleset kapcsán, amikor azok az emberek, akik számunkra textilt eh, gyártanak, eh, az életüket teszik eh, kockára. Éppen ezért helyes volt az, és szükséges, hogy a Rana plázai baleset után közösen cselekedtünk, és a fenntartható kompakt anyagot elkészítettük, nagyon fontos, hogy ami a munkafetéteket illeti, javulás történjen. Holnap következik a, a harmadik follow-up találkozó a Compactről, és az remélem, hogy ez sikeres lesz. Csak akkor lehet mindez sikeres, hogyha e, egyértelmű megállapodást szeretek arról, hogy mit tegyünk a jövőben Egyértelműen a kompakt kapcsán voltak előrelépések, a munkaerő, munkatörvénykönyvét megváltoztattak, új szakszervezetek jöttek létre. Azt gondolom, hogy ami a fizetéseket, a munkafeltételeket illeti, nagyon fontos, hogy a kollektív tárgyás lehetőségei is javít, javuljanak, hiszen ez segíthet, a minimálbér eh, növelését is megértük, illetve ami a paktumot illeti, 1700 gyári ellenőrzése került sor, illetve a biztonsági javulására az épületekben, illetve ami a tűzédelmi intézkedéseket illeti, ezek is javultak. Tehát sikerült eh, bizonyos lépéseket elérni, viszont a nemzetközi eh, munkagyi szervezet, az ILO arra figyelmeztet bennünket, hogy még mindig nagyok a hiányosságok, és a bizottság a levelében ezt eh, egyértelműsítette. Éppen ezért én úgy érzem azt, hogy nem fogadható ez, hogy egyrészt Banglades az LEC lehetőségeit tehát a tarifa preferencia előnyeit használja ügyesen. Az elmúlt három évben 6,6%-os volt a növekedési eráta, másrészt azonban a kötelezettségeket, amelyeket a GSP rendszereink rögzítenek, ami az emberi jogok elismerését, a munkavállalók jogat illeti, ezeket nem teljesítik és a textil ágazata kapcsolatos elsőgás indítványban az előző plenárison egyértelműen megfogalmaztuk azt, hogy elvárjuk a kötelező érvényű szabályozásokat, a fenntartható kritériumok betartásánál és az elővigyázatosság elvénél az OECD iránymutatásai mentén a preferencia rendszereinket is jobban kell használni, ami a munkavállalók jogait illeti, Fontos erről is elgondolkodunk, ha nincsen előrelépés. Nem fogadható el az, hogy az ELI cikk keretében mindent toleráljunk, a parlamentnek le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Éppen ezért vannak itt problémás területek. Mi a helyzet például a munkavállalók jogaival a különleges export zónákban? Itt van egy elmozdulás a kormány részéről, a kormány a jogalkotást, a törvényeket át fogja még egyszer gondolni, de egyértelmű lépésekre van szükség, nem szabad két típusú törvényt megengedni, a szexualizetek regisztrációjának nehézségét meg kell oldanunk, illetve az üzemekben a munkát, ezek elismerését, ennek elismerését, és az elnyomást, amit a szakszervezetekkel szemben gyakorolnak, ezzel problémával is foglalkoznunk kell, ez elfogadhatatlan, hogy elnyomják a szakszervezeteket. De a mi kérdésünk az, hogy hogy javíthatjuk a megvalósítást, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az illó megjegyzéseit valóban megvalósítsák, és úgy érzem, hogy a paktumot 2018 utánra is ki kell bővítenünk, mert a munkát még nem végeztük el. Ezek lennének kérdéseink a bizottsághoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök, köszönöm Lange úr, és most a biztos asszonynak, Márcsom asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy ezt a kérdést napirendre tűzték, és köszönöm, hogy támogatják a paktumot, illetve aggájaiknak hangot adnak Bangladessel kapcsolatosan. A bizottság messze menően elkötelezett, hogy a nemzetközi munkajogi standardokat elismerjük a saját szakpolitikáinkban, jogszabályainkban, és ehhez van a GSP, külön partnerségi megállapodások és egyéb eszközök, többek között ez a paktum is. Én osztom az aggájait, amikor a munkajogról, illetve ezek nem elismeréséről van szó. Az ILO egy külön paragrafust vett fel a tavalyi jelentésben Bangladesről, az egyesülési szabadság joggal kapcsolatosan. Ez egy komoly figyelmeztetés. A parlament delegációja Bangladesben járt, és nagyon erőteljes üzenetet fogalmazott meg, ami napirendre tűzte ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk ennek. És történt bizonyos előrelépés a bangladesi kormány részéről, és én osztom azt a célt is, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a bangladesi kormány az emberi jogokat. Itt több kérdést vetett fel Lange úr és kollégái. Volt néhány pozitív jel a munkajog területén Bangladesben, például egy új megállapodást, ágazati megállapodást kötöttek tavaly, illetve idén februárban, az speciális exportzónákra vonatkozó szabályt is vissza, szabályokat is visszamondták. A három oldalú egyeztető tanács egy megfelelő fórum a szociális partnerek számára, és ez a munka törvénybe is belekerült, ami pozitív jel. Ugyanakkor viszont az a megállapodás mandátumára vonatkozóan még vannak kérdések, és 2018-on túl is valamilyen formában folytatnunk kell a munkát, de ez nem elegendő folyamatos és jelentős javulásra van szükség. Holnap mit fogunk tenni? Mint ahogy Lange úr is utalt erre, a magas szintű paktum csoport tovább folytatja a munkáját, és megnézzük, hogy hol állunk, és elvárjuk a bangladesi kormánytól, hogy sürgős lépéseket tegyen a munkajogok területén. Mindez azonban nem egyik napról a másik napra történik. Egyértelmű, átlátható és megfelelő határidőkkel ellátott stratégiára van szükség, és ez az egyesülési szabadságra is vonatkozik a szakszervezetek mielőbbi és teljes körű regisztrációjára, és minden diszkrimináció, a szakszervezetekkel szembeni diszkriminációt és egyéb erőszakos cselekményeket azonnal meg kell büntetni, ami pedig az export zónák szabályozását illeti, azt összhangba kell hozni az ILO szabályaival. A szektor kezdeményezéseit is támogatni kell, <clears throat> be kell őket vonni a paktumba, és a paktum hatája megújításával kapcsolatosan elő kívánjuk segíteni a megfelelő üzleti magatartást elősegítendő dialógus. Ehhez szakmai workshopokat fogunk szervezni az OECD égisze alatt, és különös tekintettel a beszerzési gyakorlatokra. Elsősorban a nemzetközi szervezetekre fogunk támaszkodni, például az ILO-ra, a bangladesi kormány által tett lépések értékelésében. Kedves elnök úr, képviselő urak, a paktum rendkívül fontos keretet teremt ahhoz, hogy a munkajog területén Banglades, illetve más partnerekkel együttműködünk. És hogyha az eredmények nem kerülnek rögzítésre belátható időn belül, akkor a bizottság nem tudja, hogy milyen lépéseket kell foganatosítani. Ugyanakkor bizonyos eszközeink már vannak, például a GSP rendelet, ami többek között rendelkezik arról is, hogy ideiglenesen ezeket a preferenciákat vissza lehet vonni, amennyiben a munkajogi rendelkezések vagy a munkajogi jogok sérülnek. Ez remélem a holnapi ülésen is megjelenik majd, és előbbre tudunk lépni ezen a területen. Köszönöm szépen eh, a kérdéseiket, és köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel az ügyjel, és remélem, hogy ugyanolyan erőteljes eh, üzenetet tudunk majd közvetíteni a bangladesi kormány felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók vezérszónokai következnek, a néppárt részéről Ruás úr két percben kap szót. Köszönöm szépen, először is Karim úrnak szeretnék az elvégzett munkáért köszönetet mondani, valamint Lange úrnak. 2013 áprilisi Renaplázat tragédia után született meg a kezdeményezés, amiről beszéltünk. Nagyon sokan haltak meg ebben az épülettűzben, ezért szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy még egy ilyen tragédia ne fordulhasson elő. Nagyszerű lehetőség most ez, a vita a holnapi dakai ülés előtt. Biztos azt, hogy azt szeretném kérni, és önön keresztül az egész bizottságot arra szeretném kérni, hogy biztosítsák azt, hogy nem hanyatlik a lelkesedés a munkával kapcsolatban, amit a bangladesi kormányjal végeznek ennek érdekében. És hogy a bangladesi kormány részéről a végrehajtás valóban megtörténjen. Az ILO, a magánszektor folyamatosan folytatni kell, fontos, hogy folytassa a munkát, hogy javítsa az dolgozó emberek körülményeit, a megfelelés megvalósuljon, a paktumban fogalmazott intézkedések területén. Annak dacára, hogy az általános munkakörülményekben sikerült haladás elérni, különösen az épületek biztonsága szempontjából, ezért érdemes gratulálni a bangladesi kormánynak és hatóságoknak. Úgy gondoljuk, hogy ezen érén kézzel fogható előnyök dacára folyamatos ellenőrzésre van szükség, és a munka folytatására kiterjesztésére. Például a dolgozók jogaival kapcsolatban nagyon sok jogsértésre került sor az elmúlt hónapokban. A kollektív tárgyalás, joga az egyesülési szabadság, illetve az illó 87. egyezményének való megfelelés is rendkívül fontos lenne, a korrupció elleni fellépés, az önkényes letartóztatások, és hogyha valakit letartóztattak, akkor legalább legyen tisztességes tárgyalása. Végül az úgynevezett export folyamat, vagy export feldolgozó övezetekre vonatkozó szabályozásokat érdemes lenne áttekinteni, hogy elkerüljük azokat a visszaéléseket, amelyekről szó érkezett. Most pedig Jongerius képviselő kap szót az SND frakció nevében. Köszönöm, biztos úr, négy éve indítottuk útjára ezt a fenntarthatósági paktumot, és szembe kell nézni ezzel a tényel, hogy a munka körülmények Bangladesben még mindig eléggé rosszak, bizonyos esetekben pedig például a szakszervezeti jogok esetében még romlott is a helyzet. Az Európai Bizottság szerencsére azonban ezt felismerte, és küldött egy levelet a bangladesi nagykövetnek Brüsszelben, a DEVE foglalkoztatási, a kereskedelmi főigazgatások aláírásával, és várják azt, hogy május végéig jelentős és hatékony előrehaladást érjenek el a bangladesi hatóságok különböző munkaerő piaci hiányossággal kapcsolatban. Hogyha ezt nem sikerül megtenniük, akkor hivatalos általános preferencia rendszeren belüli vizsgálatra kerülne sor. Nekem is és önöknek is felhívták a figyelmét arra, hogy mára a bangladesi kormány visszavont bizonyos kérdéses törvényeket, de azóta történtek más lépések. Május 18-ig még van pár óránk. Kérdésem a bizottsághoz az, hogy mi fog történni holnap után, hogyha nem történnek további eredmények. El fogják-e ismételni a bizottság levelében a két hónappal ezelőtt megfogalmazott megjegyzéseket. Most pedig másfél percben Karim úr kap szó. Mr. President, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Biztos asszony mindig megtiszteltetés, ha itt van a házban. Örülök azt, hogy ön ilyen nyíltán kezeli a kereskedelmi kérdéseket az Európai Parlamentben, illetve az átláthatóságot, amelyet érzékelünk az ön részéről kollégák, ami Bangladest illeti. Ez egy olyan történet, amelynek két vetülete van, két oldala van. Az egyik eh, egy olyan rész, amelyet mi az Európai a parlament, amire az előbb, hogy parlament büszke lehet, segítettünk abban, hogy a fejlődés megvalójon, illetve hogy Bangladesben, a bangladesi társadalomban a leginkább hátrányos helyzetű emberek egy olyan helyzetbe kerüljenek, ahol tisztességes megélhetést tudjanak teremteni maguknak büszkén. Ez a ház nagyon sok mindent fektetett ebbe bele. Hogyha megnézzük azokat az erőfeszítéseket, amelyek megtörténtek, akkor meg kell néznünk azt is, hogy most hol tartunk, és világos számomra az, hogy hogy bangladesi a bangladesi kormány vagy nem hallgat bennünket, vagy úgy dönt, hogy nem hajlandó meghallani bennünket, vagy pedig nem érti, hogy mit mondunk. Éppen ezért én egy eh, világos üzenetet küldeni, nem a részletekkel foglalkozom, a bizottság foglalkozik ezekkel. Bangladesnek azt szeretném mondani, hogy én nem akarom, mi nem akarunk eh, egy olyan helyzetet látni, megélni, amelyben, ahol az erőfeszítések eh, dicsősége mellett negatív eh, eredményeket hoznak. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ajtók nyitva maradjanak eh, a bangladesek számára. Fontos, hogy pozitívan reagáljanak, azért, hogy ezt a fejlődést megkezdett utat folytatni tudjuk. Köszönöm szépen Sánchez képviselő, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Rana plázai események óta, a baleset óta, a tragédia óta a munkavállalók helyzete még mindig nagyon tragikus. A véleménynyilvánítás szabadsága, a gyökezés szabadsága nem létező jogok, zsarolások vannak, kínzás, önkényesre tartóztatások, az emberjogi aktivistákat kínozzák, és ez mindennapos dolog. Örülök annak, amit a biztos asszony mondott, de azt gondolom, hogy ő neki el kell indítania a nyomozást a jogsértések miatt, és sajnálattal veszük tudomásul azt, hogy a fenntartató fejlődés egyében a kezdeményezések nem működnek ezzel a visszaélések még nem tudnak gátat szabni. Több mint 500 képviselő szólította fel nemrégiben a bizottságot arra, hogy kötelező érvényű szabályozásokat eh, hozzon létre a textilkereskedelemben. Elnök, köszönöm szépen, Sánchez asszony. Hautala asszony kap a zöldek nevében. Elnök úr, biztos asszony, erőt kívánunk önöknek elsősorban a holnapi tárgyalásokhoz, ahol az eddigi előrelépéseket fogják megtárgyalni, illetve kötelezettségvállalásokat Banglades részéről. Egyértelmű listát állított fel a bizottság a követeléseiről. Egyetért a bizottság azzal, hogy amennyiben nem tapasztalható a kötelezettségvállalások tekintetében előrelépés, akkor kilátásba helyezheti a bizottság, hogy az ILO-hoz fordul, és a visszaéléseket a nemzetközi munkajog értelmében kivizsgáltatja. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, fontos, hogy komolyan vegyük ezt az új paktumot. Ez egy komoly erőfeszítés ahhoz, hogy érték alapú ellátási láncot hozzunk létre. Ha azonban a másik fél nem felel meg az elvárásoknak, akkor bizonyos következtetéseket le kell vonni és lépéseket tenni. 500 képviselő valóban az arra szólított fel, hogy a nemzetközi vállalatok due diligence vizsgálata megtörténjen. Ezt mindenféleképpen teljesíteni kell, hiszen ez teremti meg az egyelő esélyeket. És most Köcsa úr, egy percben. Gianluca Bolnano ma ezen a héten van a születésnapja, és az ő technikáját alkalmazva, hadd mondjam azt, hogy Európa alszik, nyissuk ki a szemünket, amikor erről a témáról van szó, ébredjünk fel, hiszen e-, elég, elég volt nem szolgálhatjuk ki a multinacionális vállalatokat a továbbiakban. Ők összejátszottak Európával és Olaszországban is gyakorlatilag megfojtották a kiváló helyi ipart, és más országokba helyezték a tevékenységüket, és mindezt a mi szemünk előtt világos nappal olyan helyekre vitték a termelést, ahol a gyermekeket kihasználják, az napi 13-15 órát dolgoztatják őket mindenféle védelem nélkül, vagy munkajogi szabályok betartása nélkül. Egy ilyen játszmában nem játszhatunk közre, és nem hunyhatjuk be a szemünket a nemzetközi vállalatok gyakorlata fölött, és itt csak az egyetlen egy lépésünk, hogy betiltjuk az ilyen illegálisan előállított termékeket, amelyeket a munkajogok teljes tiszteletben tartása nélkül állítanak elő. Köszönöm, és Seinfeld kolléga két percben. Köszönöm szépen. Sajnálatos, hogy olyan tragédiákra kerül sor, mint amit eh, Bangladesben is tapasztalunk, és eh, ezek következtében eh, megállapítható, hogy nem felelnek meg az emberi jogi elvárásoknak, munkajogi, illetve különböző egészségügyi és biztonsági szabályoknak. Bangladessel kapcsolatosan az EU, az USA és az IRA is bizonyos mértékig javított a kapcsolatain. Változások történtek a munka 2001 óta, és 500 munka helyet ellenőriztek, a szakszervezeteket is regisztráltak, új intézmények álltak fel, ezek mind pozitív eredmények az EU követeléseinek eredményeként, és a különféle megállapodásokban az érintett vállalatok is szerepet kaptak. Tehát a folyamat nem zárult le egyelőre, tovább kell folytatni a munkát, az erőfeszítéseket, és a Bangladesben és más országokban folytatott vállalati gyakorlat feltétlenül védelmet kell biztosítson a munkavállalók számára a szegénység, a kizsákmányolás és az éhezéssel szemben segítenünk kell a szegényebb országok állampolgárain azon kívül, hogy megfolytanánk az ipart, ami a megélhetés biztosítja számukra. Mekeven kolléga, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Láttuk ezt a problémát saját szemünkkel. A piacra való kijutás is óriási kérdéseket vet fel. Több tízezer dolgozó, különösen nők, ebből él meg és attól lesz jobb az élete, hogy hozzáférnek a piacainkhoz. Azonban óriási nehézségeket tapasztalnak akkor, amikor a szervezkedés, a szakszervezeti építkezés miatt megfélemlítik őket. Fontos emlékeztetni a bangladesi hatóságokat, hogy az EBA nem csak egy technikai megállapodás, hanem az értékeinkre épül, értékeket várunk el, ezeknek az érvényesülését, például a munkahelyi jogok érvényesülését. Bangladesben nem jelentene megoldás, hogyha a kereskedelmi hozzáférést megvonnánk tőlük, mert akkor a termelés csak olyan országokba helyeződne át, ahol még rosszabb is akár a helyzet, mint Bangladesben hanem a jövőbeli más országokkal kötendő kereskedelmi megállapodások megkötésekor kell ugyanennyire keményeknek lennünk, például az emberi jogi kötelezettségek kapcsán. Ezen túlmenően a cégeink felelősségére is felhívom a figyelmet. Nem lehet a munkahelyekbe befektetni és az embereknek az életét javítani, hogyha a munkájukért nem kapnak tisztességes pénzt. Az Európai Bizottság az új, fenntartható ruházati értékláncra vonatkozó kezdeményezést elfogadta, de mit fog most tenni az Európai Bizottság, hogy tényleg tisztességes árat fizessenek a felvásárlók a Bangladesből a származó árukért. Köszönöm szépen, most pedig Lambert képviselő kap szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, azért, mert folyamatosan érdeklődést és elkötelezettséget tanúsít a konfekciószektorral kapcsolatban, különösen Bangladesben. Én itt most a dél-kelet-ázsiai delegáció elnökeként szólalok fel, akik a fenntarthatósági paktumot a kezdetektől nyomon követték. Ez egy innovatív reakció azon problémákra, amelyeket a Rána Plaza tragédiája annyira durván megmutatott. Más kormányokkal is ilyen modell alapján lehetne megállapodásokat kötni. Hogy a kolléga az imént mondta, Banglades nem az egyetlen olyan ország, ahol problémákat találunk. Úgyhogy nagyon sokan üdvözöljük a bangladesi kormány elkötelezettségét ezen paktummal kapcsolatban, de azt szeretnénk látni, hogy ezt megújítják, és új erővel ruházzák fel hiszen ez lehetőséget adna Banglades számára arra, hogy vezető szerepet vállaljon abban, hogy tisztességes párbe, szociális párbeszédet, szakszervezeti szerveződést engedélyez és támogat, ahogy mi is a mi oldalunkról elvégezzük a házi feladatot a fenntartható ellátási láncok biztosításával kapcsolatban. Most pedig Leeds képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Márciusban tagja voltam a szocialisták delegációjának, és meggyőződhettem rangadásban személyesen is arról, hogy jelentősen javultak az épületbeli körülmények, szakszervezet képviselőket tartóztattak le, és az ILO standardjait még mindig megsértik. Ennek ellenére a mi delegációnk helyszínen követelte ezeknek a standardnak a betartását, és ezzel kiegészítette a bizottság közleményét természetesen, üdvözlöm a fenntarthatósági paktum, és várom a holnapi találkozó eredményét. Főként az érdekel, hogy a bizottság, mint társaláíró a paktumnak, továbbra is hozzájárul a megvalósításhoz a bizottság figyelmén. Felhívom a parlament saját kezdeményezés jelentésére, a szállítói láncokat illetően a parlament a bizottságtól jogalkotási javaslatot kér, amely végre bevezeti a kötelező érvényű felelősségvállást az elővigyázatosság elvének kötelező alkalmazásán. Aztán ez javíthatja a munkafeltételek javulásához belejött a bangladást. és köszönöm szépen Linz kolléga. Most a spontán felszólalások köre következik. Maria. úr, először köszönöm szépen. Elnök úr. foglalkoztunk Bangladesben a munka dzsungelével. 10-12 órákat dolgoznak a munkavállalók, és lábbal tiporják a, a, a törvényeket. A multicégek először is vezettek a textilgyárakat, most pedig más gyárakat építettek, ahol néhány euróért dolgoznak a munkások Bangladesben nem történik semmi a javulás érdekében. Ott továbbra is játszmát játszanak, és az egyetlen megoldás abban áll, hogy a textilt és más bangladesi termékeket nem importálunk. Fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, és ezen ágazat számára különös, különleges státuszt hozzunk létre, Görögországban is, és az európai déli országokban. Köszönöm szépen. A pracovní právo Bangladesh pro mě osobně základní pracovní práva jsou stejně důležitá jako právo na svobodu projevu či právo shromažďovací či jiná és ezek a jogok rendkívül fontosak, éppen úgy, mint a szólásszabadság és egyéb szabadságjogok. Nagyon fontos éppen ezért, hogy a parlament ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Banglades esetében. Miután én az anyagokat azonban áttanulmányoztam, nem vagyok biztos benne, hogy a bangladesi kormány kész arra, hogy az EU eh, döntéseit, eh, határozatát eh, komolyan vegye és javítson a helyzeten. Tehát nagyon sok sikert és, és drukkolni fogok a holnapi szavazáshoz. Remélem, hogy a bizottság minél előbb lépéseket foganatosít, hogy ugyanis ez a diplomáciai kötőzés már tovább nem tarthat. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó hozzászólás, és most a biztos asszonynak adom meg a szót. Igen, valóban ez egy nagyon fontos téma, és nagyon örülök, hogy ilyen komolyan kiállnak az ügy mellett önök is. Mi is igyekszünk javítani a helyzeten, illetve megvizsgálni, hogy mi történik majd a továbbiakban a bangladesi kormányjal fenntartott kapcsolatainkban. Mint ahogy többen említették, a helyzet meglehetősen egyedülálló. Itt nem csak tudatosult tottuk a problémát, hanem a vállalatok, illetve a civil társadalom is egyre inkább ráébredt ezekre a problémákra, és történtek már, ha nem is teljes mértékben kielégítő, de előrelépések. Éppen ezért fontos, hogy vizsgálatokat, ellenőrzések történjenek, annak érdekében, hogy az onnan vásárolt termékek fenntartató módon kerülnek előállításra. A bangladesi kormánynak azonban még rengeteget kell tennie valóban. Voltak pozitív jelek, de ezek nem elegendőek. Holnap is lesz egy tárgyalás, meg kell hallgatnunk a bangladesi partnert, és számon kell kérnünk a megállapodott stratégiát, de ezt baráti és nyitott hangon. És meg kell ismételnünk még egyszer, hogy vannak bizonyos intézkedések, amelyeket ezeket készek vagyunk foganatosítani, amennyiben nem tartják be az elvárásokat. Holnap kerül sor erre a tárgyalásra, úgyhogy adjunk esélyt rendkívüli módon igyekeztünk egyértelművé tenni számukra, hogy az ILO négy ajánlása, konkrétan a munkatörvénykönyv módosítása, az ILO egyezményeknek megfelelően másodszorban az export zónákban teljes mértékben érvényesülnie kell az egyesülési szabadságjognak, valamint a szakszervezetekkel szembeni minden diszkriminatív fellépést ki kell vizsgálni, illetve szankcionálni, valamint a szakszervezeti regisztrációt minél előbb meg kell tenni, és nem lehet megtagadni, ha annak nincs megfelelő indoka. Tehát ez a négy ajánlás, amiben az illót mi maximálisan támogatjuk. Ami pedig a due diligence vizsgálatot illeti, én itt utalnék a konfliktusos zónákból származó ásványokra. A iparban ez sokkal bonyolultabb kérdés. Az ILO-val, illetve az OECD-vel is szorosan együttműködünk az ilyen ágazatokban, a due diligence vizsgálatokra vonatkozó elvek kidolgozásában, és biztosítani kell, hogy ezek a gyakorlatban is működjenek. A ruházati iparban az értékláncolat meglehetősen szétaprózott, összetett és rendkívül sok szereplőt feltételez világszerte. Tehát nagyon nehéz ezt a feladatot elvégezni. Már a vállalati felelősség vállalása vonatkozóan vannak szabályok, a vállalati adatok nyilvánosságra hoz ruházattalára vonatkozó szabályok is megvannak a ruházati ágazatban, és az ILOA közösen illetve a régió más partnereivel közösen is vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk támogatást nyújtani, hogyan tudunk képzést biztosítani, ösztönözni őket arra, hogy az ágazat és a régió különböző szereplőit valamilyen módon összehozza. Ennek eredményeként születtek bizonyos pozitív jelek, és a továbbiakban is megvizsgáljuk majd, hogy hogyan tudunk további nyomást gyakorolni a különböző munkajogi szervezetekre, vállalatokra, a munkavállalók érdekeinek védelme érdekében elsősorban nőkről és gyermekekről van szó. Úgyhogy köszönöm szépen a részvételüket, illetve elkötelezettségüket, és a nem túl távoli jövőben erre vissza fogok térni. Köszönöm szépen, Mástrom asszony, hogy elfáradt hozzánk ebben a vitában. A vitát ezennel lezárom, és júniusban